magyarázata. Kedves kollégák, akkor most szavazatmagyarázatok következnek. Először a Grisbeck jelentés. Déva úr kapja meg elsőként a szót egy percben. Emlékeztetem a, az időkorlátozásra. Deva úr. Mr. Deva. Devaor. ha szeretne szólni, de nem kötelező. Uh, Elnök asszony. Az egyik eh, legfontosabb dolog, ami a jogi hagyományunkból következik az Egyesült Királyságban, a Magna Karta hagyománya. Vagyis, hogy senkit nem állíthatnak bíróság elé, és nem tartóztathatnak le kellő ok nélkül, és nem börtönözhetnek be tartósan alapos ok nélkül. Ez a hagyomány, ami egyébként a királyra is vonatkozik, és hogy mindenkire vonatkozik a törvény, talán a legfontosabb jellemzője jogi rendszerünknek. Az ártatlanság vélelme addig, amíg be nem bizonyosodik valakiről, hogy bűnös. Hogyha másféle struktúrában képzeljük el a jogot, akkor az e- állam lesz a domináns partner és az állampolgár a kevesebb joggal rendelkező partner ebben a kapcsolatban. Amíg az államnak kell bizonyítania a bűnösséget, addig az állampolgári jogait állítjuk előtérbe. Köszönöm szépen, Deva úr, Morvai asszony az ártatlanság vélelmével kapcsolatos jelentést természetesen megszavaztam annál is inkább mert az ártatlanság vélelmének elvére igen nagy szükség van a mindenkori állampolgár a mindenkori egyén védelme érdekében a mindenkori hatalom túlzásaival visszaélésével szemben. különösen látjuk ezt akkor amikor politikai okokból kván a büntetőeljárás indtásának és az őrizetbe vételnek a lehetőségével élni a hatalom mint azt a román állam teszi eh, magyar eh, testvéreinkkel szemben az úgynevezett beke istván eh, ügyben. itt látjuk azt hogy mi lenne a jelentősége az ártatlanság vélelmének történetesen az hogy a bizonytásnak a terhe a hatóságokon van bizonytékokat kell illetőleg kellene prezentálni a e, terhelteknek a bűnösségére ez nem történik meg hasonlóképpen ugye az őrizet és az előzetes letartóztatás nem tekinthető előrehozott büntetésnek ezért például megengedhetetlen hogy a hozzátartozóval nem találkozhat. kérem akkor uh, hallgassuk meg pospil urat. köszönöm szépen elnök asszony a jelentés mellett szavaztam. a tegnapi vitában elmagyaráztam hogy miért fontos hogy egységes eljárás bírósági eljárás szülessen Európában. Már van európai elfogatási parancs, és nagyon jónak tartom, hogy ezt a tervezetet az Európai Parlament jóvá hagyta, ami bizonyos hiányosságokat kiküszöbölt a bizottsági javaslathoz képest. Nagyon fontos, hogy a bizonyítás terhe mindig az államra háruljon, az ügyészségre és ne az állampolgára. Nem tudom, hogy az parlament vagy a bizottság miért akar szakítani ezzel az alapelvel. Vannak finomítások az eljárás definíciójában, szóval a parlamenti verzió mindenképpen jobb. Köszönöm szépen, elnök asszony! Az ártatlanság vélelme talán a legfontosabb elv a jogi rendszereinkben. Az egész világon nagyon fontos alapelv ez. Támogatom a mai határozatot, és úgy gondolom, hogy a büntető jogi eljárásban tas fakts ka tieši apsūdzības nagyon lényeges, hogy bizonyítani kelljen valakinek a bűnösségét. A bizonyítás terhe, és nagyon lényeges, ahogyan a jelentés megfogalmazza. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy mellette szavaztam ennek a jelentésnek, azért, mert meggyőződésem, hogy fontos elv ez a további fejlődés szempontjából. Köszönöm szépen, én is örülök, hogy velem együtt a legtöbb képviselőtársam is mellette szavazott a jelentésnek. Szól a jelentés arról, hogy a hatóságok milyen feltételekkel szolgáltatnak információt nagyon fontos a bizonyítás terhének a megfelelő attribuálása, és hogy az ítélet megszülethet a, az illető létében is. Nagyon fontos, hogy az eljárások átláthatóak és egyértelműek legyenek a lehetőségek szerint. Erről szól az Európai Unió az értékek uniójáról és az egyéni jogok tiszteletben tartásáról. Köszönöm szépen, Hanon úr. Köszönöm, elnök asszony. 800 évvel ezelőtt létrehoztunk egy elvet, a habeas corpus elvét, vagyis hogy ok nélkül nem szabad senkit letartóztatni, most pedig az európai büntetőjogi rendszer, illetve az elfogatási parancs értelmében elvetjük ezt az elvet. Volt egy olyan eset az én választókörzetemben, amikor valakit, mert összekeverték valaki mással, két évet töltött Görögországban, talán az egyik legrettenetesebb európai börtönben, egészen addig, amíg a bíróság elé nem került az ügy, és azonnal fel is mentették, annyira nyilván, nyilvánvaló volt a tévedés. Az, hogy vádemelés nélkül ilyen sok, ilyen hosszú ideig letartóztatás ról volt szó, ez csak egy büntetés lehet. A Magna Karta évfordulóján most arról beszélünk, hogy milyen nagyszerű vívmány az ártatlanság véleme, én ezt egyszerűen sértésnek találom. Köszönöm Hannanul, Porcsák úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném azt is megemlíteni, hogy tavaly 800 éve fogadták el a Magna Carta Libertatum dokumentumot. A parlament nek nem csak az méltányos tárgyalás és büntetőeljárás mellett kellett kiállnia, hanem a formális eljárás és szabályok mellett is, amelyek egyébként egy igazságos tárgyalás struktúráját adják. Bizonyos országokban ezek az évek ér, elvek már évszázadok óta életben vannak, és bizonyos garanciákat ad az emberi jogi egyezmény is, illetve mindezek megadják az igazságos bírósági tárgyalás kereteit. Ezért szavaztam a jelentés mellett. Köszönöm. Köszönöm szépen. Fordasszony jelentése következik egyéni védőeszközök. Mámkinsz képviselő az első hozzászóló. Köszönöm, elnök asszony. Rendkívül fontos, hogy az egyéni védőeszközöket megfelelő szinten szabályozzuk itt az Európai Unióban. A technikai fejlődés rendkívül jelentős volt ebben a tekintetben, és 1998-as volt a legutóbbi Európai Uniós jogszabály, így tehát az irányelv modernizációjára mindenképpen szükség volt ha másért nem is, a belső piac szempontjából. Az egyéni védőeszközök fontosak, nem csak a tűzoltók vagy a katonák szempontjából, hanem más szakmák szempontjából is. A felhasználás szabályai, illetve a minőségi szabályok most végre lefektetésre kerültek, és úgy gondolom, hogy a Ford jelentés nagyon jó jelentés, és még egyszer hangsúlyozom, hogy igennel szavaztam. Köszönöm szépen, Kelly képviselő következik. Köszönöm a szót, ismételten elnök asszony. Én is igennel szavaztam, a Ford jelentés kapcsán természetesen igennel szavaztam. Vicky Ford nagyon komoly és nagyon jó munkát végzett, ezért megérdemli az ünneplő szavakat. Nagyon örülök annak, hogy konformitás vizsgálatnak kell, hogy alávessék az egyéni védőeszközöket, ezért a piacellenőrző hatóságok munkája is jobb lesz igennel szavaztam, maximálisan támogatom az importőrök számára a nyelvi követelményeket, ugyanis az import ország elérhetőségeit is fel kell tüntetni, illetve nagyon fontos, hogy a használati utasítást és a biztonsági utasításokat mindenki számára érthető nyelven el tudja olvasni. Ezeket a használati utasításokat érthető, hozzáférhető módon kell megfogalmazni. Ezen kívül rendkívül fontos, hogy a technikai elemzés és vizsgálat, ellenőrzés megfelelő legyen, hogy az Európai Uniós polgárokat meg tudjuk védeni, amikor egyéni védőeszközök használatához folyamodnak. Köszönöm szépen, Helen képviselő. Úgy látom, hogy kiment a teremből, akkor Polcsák képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Tény, hogy az egyéni védőeszközök használata kéz a kézben halad a technikai fejlődéssel. Vannak új lehetőségek, de ugyanakkor megjelennek új kockázatok is a belső piacnak meg kell tudni védeni az Európai Uniós polgárokat. Az egyéni védőeszközök megfelelő használata nagyon fontos biztonsági kérdés, gazdasági kérdés, és tulajdonképpen létfontosságú vagy életbevágó kérdés azok számára, akik ezeket nap mint nap használják. Szeretnék gratulálni Viki Fordnak a jelentéstevőnek a remek munkához. Mindig vannak pro és kontra érvek, de ami az egyéni védőeszközöket illeti, ki kellett használnunk a lehetőséget arra, hogy új jogalkotás jön létre, és annak ellenére, hogy vannak kisebb problémák, ezekhez a, ezekhez a komoly normákhoz és sztenderdekhez kell tartanunk magunkat. Stiller féle jelentés a gázüzemű berendezésekről, Mamikis kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Számos európai polgár használ olajfűtésű vagy fafűtésű berendezéseket, vagy egyéb hulladékanyaggal fűtött berendezéseket, ami komoly problémákat eredményezhet. A használók, felhasználók a gázüzemű berendezések felhasználói tekintetében én mindenféleképpen támogatom, hogy a biztonságot javítani kell, ugyanis komoly baleseteket okozhatnak az ilyen berendezések, ha azokat nem megfelelően üzemeltetik. Tehát a az ilyen berendezések szabványosítása, egységesítése rendkívül jó javaslat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ismét a lehetőséget. A jelentéstevő Katrin Stiller minden dicséretet, gratulációt megérdemel ezen jelentés kapcsán. Nagyon fontos ez a jelentés, ugyanis komoly változásokat tesz lehetővé, és ki teljesíti a az egységes belső piacot eh, a holland elnökség is emellett száll síkra. A gáz felhasználása rendkívül fontos, annak ellenére, hogy a megújuló energiaforrások irányába is elmozdulunk, a gáz továbbra is nagyon fontos szerepet kap az energia mixben, viszont nem tekinthetünk el a szigorú standardoktól, szabványoktól, a széndiokszid ugyanis halálos baleseteket okozhat, tehát a legmagasabb mértékű biztonságra van szükség a felhasználók érdekében. Elnök, köszönöm szépen. A következő jelentés. Eh, López eh, White, Anderson asszony az első hozzászóló. Több százezer kötélpályás létesítmény üzemel több ezer ilyen létesítmény üzemel Európán, tehát itt a biztonságot mindenféleképpen korszerű módon biztosítani kell a ilyen jellegű szállítások jövője érdekében, városi és egyéb környezetekben. A szocialista és demokraták nevében én üdvözlöm az új szabályokat, különösen azt, hogy egyöntetően elfogadta a jelentést a parlament, hiszen az erre vonatkozó jogszabály ezzel lényegesen javulhat, egyértelmű szabályok érvényesülnek, és ez elkerülheti, elkerülhetővé teszi a jogsértéseket. Mamékens uh, úr. Az Európai Unió vezető szerepet játszik a kötélpálya létesítmények üzemeltetésében. Kb. 1700 kilométeren, ami az össz globális ilyen létesítmény felhasználás 60%-a. Tehát nagyon fontos, hogy és helyes, hogy az új jogszabály javulást eredményezzen a korábbiakhoz képest. Új szabványok kerülnek elfogadásra, technikai műszaki követelmények kerülnek bevezetésre, ami fontos. És ugyanannyira fontos, hogy a régi létesítményeket ne érintsék az új szabályok. Tehát én is megszavaztam ezt a jelentést. Köszönöm szépen. Kelly úr. Köszönöm ismét. Az előző két jelentéshez hasonlóan ez a jelentés is lehetőséget ad arra, hogy kiteljesedjen az egységes belső piac, tehát nyilván megszavaztam a jelentést. Tegnap is részt vettem a vitában, és több képviselő is támogatta a jelentést, nem meglepő módon. Lehet, hogy ez nem a legfontosabb, vagy a legnagyobb érdeklődésre számot tartó jelentés, minden esetre hozzájárul ahhoz, hogy az Európai Uniók, uniós polgárok biztonságát javítsuk. A kötélpálya létesítmények biztonsága, az alkotó elemek biztonsága mindenféleképpen a közérdeket szolgálja. Úgyhogy még egyszer kiváló munkát végzett a jelentéstevő. Köszönöm szépen. Hanan úr nincs itt, úgyhogy következik a kolumbiai békefolyamatról szóló jelentés. Předsedkyně, já jsem podpořil toto usnesení. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igennel szavaztam erre az állásfoglalásra, és azért szeretnék szólni, mert gyakran beszélünk az emberi jogok megsértéséről világszerte, és a fegyveres konfliktusokról, polgárháborúkról, és itt van egy üdítő kivétel. Ez az állásfoglalás békefolyamatot üdvözöl, a kolumbiai békefolyamatot, ezért nagyon örültem hogy megszavazhatom ezt az állásfoglalást. 50 év kemény polgárháború után Kolumbiában végre felvillant az a remény, hogy lezárul a konfliktus, és a kormány végre tűzszünetet köt a forradalmi fegyveres erőkkel. Négy éve dolgoznak ezen, hogyha a ratifikációt idén véglegesíteni tudják, akkor végre idén béke lesz Kolumbiában. Köszönöm szépen, mami Kénz úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt kell, hogy mondjam, a kolumbiai polgárháború talán a leghosszabb fegyveres konfliktus a modern történelemben több százezer áldozattal, nagyon sokakat elragadtak családjuktól. Találkoztam tavaly a kolumbiai elnökkel az a parlamenti delegáció tagjaként. Az ötödik cikk az általános megállapodásban az áldozatokkal kapcsolatosan talán a legfontosabb részennek az előrelépésnek. Nagyon sok nehézséggel néznek szembe a felek. Ott van Chile, Norvégia, Argentina, a Vatikán, mint közvetítő, és nagyon fontos, hogy a parlament ezt a fontos lépést megtette. Köszönöm. Köszönöm ezt a jelentést, lezárhatjuk, Hannan úr nincs itt. Ez esetben három óráig felfüggesztem az ülést. Köszönöm szépen.